Dames en heren, jongens en meisjes, ladies and gentlemen, messieurs, mesdames, mesdames et messieurs, pardon. Nous allons commencer cette réunion formelle, constitutive de la Commission du Megkezdjük a mai alkotmány össze, a mai ülésünket, alakuló ülésünket. És tudván, hogy valószínűleg milyen nyelvű lesz majd a bizottság, bizottsági elnök, franciául fogom mindezt megtenni. est diffusé en direct sur Internet. És kérem, ne felejtsék el, hogy az interneten keresztül mindent a közvilág is megláthat, vagy mindenbe bepillanthat, bepillanthat az internauta. Úgyhogy kérem, hogy ne vakorozzanak nagyon. ezen törvényalkotási ciklus alkalmával egyébként majd én is átülök a partsorok közé, tehát majd én is önök között fogok helyüt, helyet foglalni. Most. Ugyanis a demokráciában sose tudhatja az ember. Jó, jó lesz így? Igen, ö, akkor megvan, úgy tűnik. Talán megfeltehetem a kérdést, hogy van-e jelölés az elnöki posztra? Legyen az bár, akár férfi, akár nő, Krejzasszony. Les boutons, c'est le plus important, n'est-ce pas? A gombok nagyon fontosak. Eh, Catherine Grez vagyok, és a frakcióm nevében szeretném nem egy férfi jelöltnek, hanem egy nőni neve, jelöltnek a nevét javasolni elnök, az elnöki posztra, Madame Jolit, Tudatában van ennek a jelölt, és elfogadja a jelölést? Igen, elfogadom. Méghozzá örömmel. Mi is örömmel fogadjuk ezt. Nos, valószínűleg ki töltette már a vagyonnyilatkozatát. Kérem szépen, hogy ö, nyomja meg a gombot. Igen, kitöltöttem a vagyonnyilatkozatot az akvitániai diákjairól. Nem, nem. Jó. Van más jelölt? Ma más jelölés ügyrendi megjegyzés Martinez kollégától. Én egyszerre hallom a francia hozzászólásokat, és a német tolmácsolás, és gondolom nem én vagyok az egyedüli, lehet, hogy rosszul vannak bekapcsolva a fejhallgatók, legyenek szívesek a technikusoknak szólni, hogy két hangot hallunk egyszerre. Egyrészt az elnökét és a német tolmácsolást. A nullás csatornán. Elnök, mivel ez nem egy nyelvészeti kolokvium konferencia, akkor ennek véget kell vetni. Nos, hát hogyha csak egy jelölt van, és senki sem kér titkos szavazást, úgy tűnik, hogy nem is ez a helyzet, akkor Zsalli asszony, e, elmondhatom önnek, hogy mint elnök, és szeretnék ezzel kapcsolatban hozzászólni, tehát önhöz szólni, és elmondani önöknek, hogy nagyon nehéz időszakot élünk át a fejlődés, fejlődés szempontjából, ugyanis minden oldalról támadják a fejlődést. Van pénzagyi, éghajlati válság. Még soha nem éltünk meg ilyen nehéz időszakot, hogy a millenniumi célkitűzéseket elérjük itt hasonlóan gondolkodók között vagyunk, és legtöbbünk erős szerepet szeretnénk szállni Európának a, a társadalmi igazságosság szempontjából az egész világban és a fejlesztés szempontjából. Ön eh, a Justice Under Siege címen, tehát eh, az ostromolt eh, igazságosság címmel írt egy könyvet, és reméljük, hogy a következő könyve az a Development Under Siege, tehát a megtámadott fejlesztés lesz, és reméljük az utolsó mondata azért optimista kicsengésű lesz. Nos, akkor megtapsoljuk önt, mint elnököt. És ennyi örömmel én még nagyon ritkán adtam át az elnöki helyemet, posztomat másnak. c'est avec une grande émotion que j'accepte cette mission. Megilletődve e fogadom el ezt a posztot. Tudom, hogy a parlamentben, ennél a bizottságnál fontosabb nincsen az elkövetkező öt év szempontjából. Ugyanis nagyon sokfajta problémával nézünk szembe, az éghajlatváltozásával, és a, ennek a fejlődő országokban élő áldozataival több száz milliárd dollárban tudjuk csak, sőt, trillió dollárban tudjuk csak kifejezni a szükségleteket, és ezekre nincsenek meg az eszközeink. Körülbelül 100 milliárdra van szükség az egész világban a fejlődés támogatására, és ez nem elegendő, különösen az éghajlatváltozás negatív hatásainak ellensúlyozására a, ennek a veszélye az, hogy a fejlesztést feláldozzuk az éghajlatváltozás problémáinak megoldása oltárán, és a pénzügyi válság megoldásának oltárán. Valószínűleg a pénzügyi válság még elmélyül, és ezért a feladatunk az lesz, hogy az állampolgárokat érzékenyét tegyük arra, hogy megértsék, hogy a fejlődés az elkövetkező öt évben a legfontosabb feladat. Szeretnék még önöknek bemutatkozni. Mielőtt európai képviselő lettem volna, a norvég kormány szolgálatában a fejlesztés területén működtem. És elsősorban az intézmények felállításában, a korrupció elleni harcban, és a pénzmosás és a pénz, a fiskális paradicsomok ellen. Előtte Franciaországban 20 évig bíróként dolgoztam, mind, mind bíróságon, mind törvényszékeken. Tehát remélem, hogy a tapasztalatom segíteni fog abban, hogy az elkövetkező öt évben megelégedésünkre dolgozzunk együtt. Most pedig akkor megválasztjuk a négy alelnököt. Ja, Kaptam egy jelölést, a következő jelölést kaptam alelnöki helyre. Első alelnök Stifler asszony lenne. Itt van Stifler asszony. Kérdezem, hogy elfogadja-e ezt a jelölést, és elvállalja -e az első alelnöki pozíciót. Válasz, igen, elfogadom ezt a jelölést, és remélem, hogy méltónak bizonyulok, és előre viszem a fejlődés ügyét. Elnök, kitöltötte a vagyonnyilatkozatát? Igen, megtettem. Elnök, van-e más jelölés az első alelnöki helyre a szakbizottságunkban? Ha nincsen, akkor azt javaslom, hogy válasszuk meg Stifler asszonyt közfelkiáltással.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 la nomination de Deva. Második alelnöknek Deva úr jelölését kaptam meg. Itt van Deva úr, igen. Itt van. Elfogadja a jelölést. Második alelnöki helyre. Válasz. Igen, igen, elnök asszony, elfogadom, és szívesen vállalom a második alelnöki pozíciót. Elnök kitöltötte a vagyonnyilatkozatát. Igen, kitöltöttem, hangzik a válasz. Elnök, van-e egyéb jelölt, van-e más jelölt a második alelnöki helyre? Ha nincs, akkor azt javaslom, hogy válasszuk meg Deva urat második alelnöknek, a Fejlesztési Szakbizottság második alelnökének közfelkiáltása. Kérem Deva úr, hogy foglaljon helyet mellettünk. J'ai reçu la proposition de la... Szeniki úr, urat eh, jelölték a kollégák harmadik alelnöknek, szakbizottságunk harmadik alelnökének, illetve Szeniki asszonyt, elnézést, javítja magát az elnök. Kérdezem, hogy itt van-e Szeniki asszony. Itt van. Kérdezem, hogy Szeniki asszony elfogadja-e a jelölést, és vállalja-e a Fejlesztési Bizottság harmadik alelnöki pozícióját. Sajnos a választ nem halljuk. Mikrofon, Igen, hát képesnek, képe, képesnek én ellen arra, hogy meg tudjam nyomni a gombokat, már 50 éve nyomkodom őket. Köszönöm a jelölést, és nagyon örülök annak nagy megtiszteltetés, hogy alelnök lehetek ebben az igen fontos bizottságban. És természetesen mindent megteszek, hogy jó munkát végezhessek. Kitöltötte-e a vagyonnyilatkozatát? D'accord. Igen. Kitöltöttem, hangzik a válasz. Van-e egyéb jelölés harmadik alelnöki posztra? Ha nincs, akkor azt javaslom, hogy válasszuk meg Zeniki asszonyt közfelkiáltása. Kérem Szeniki asszony, jöjjön és foglaljon helyet mellettünk. J'ai reçu la proposition de la Krétő asszony lenne a negyedik alelnökünk, az ő nevét kaptam meg, ezt a jelölést kaptam meg. Krétő asszony nincs itt, leírt nekünk egy levelet, amelyet Martinez úr fog felolvasni nekünk. Nem fogom felolvasni a levelet, asszonyom, csak elmondom, hogy Kretű asszony fontos családi okok miatt nem tud itt lenni, és arra kért bennünket, hogy a szocialista eh, párti frakciós kollégái jelöljék őt, és képviseljék őt. Ebben a szakbizottságban dolgozott az elmúlt törvényezési ciklusban is, és nagy örömmel fogadja el a jelölést. Kitöltötte a vagyonnyilatkozatot, és gazdasági érdekeiről nyilatkozott, és nagyon örülök, hogy ezzel képviselhetem őt. Ön megkapta ezt a levelet, amelyet önnek írt Krétu asszony, önnek, mint a szakbizottság elnökének. Elnök, köszönöm szépen Mártinez úrnak. Krétu asszony elfogadta a jelölést, elfogadja a negyedik alelnöki helyet. Ezt erről tájékoztatott engem a levelében. Kérdezem, hogy van-e egyéb jelölt negyedik alelnöknek, jelölteti -e még más magát, vagy valakit, ha nem, akkor azt javaslom, hogy válasszuk meg Kretű asszonyt közfelkiáltásra. Nous avons terminé la constitution. Akkor ezzel befejeztük szakbizottságunk alakuló megalakulását, megválasztottuk az elnököt és az alelnököket. Ezért azt javaslom, hogy mivel két és fél, évvel, két és fél évig együtt fogunk működni, jó lenne, hogy egy kicsit bemutatkoznánk egy percben. Kérem, mindenki mondja el, hogy honnan érkezett, hogy hívják, és milyen reményekkel kezdi meg a munkát. Talán kezdhetjük itt a jobb oldalon. Uram, tessék, kérem. Egy percben kérem mindenki röviden mutatkozzon be. Merci, Madame la Présidente. Euh, je me présente, je m'appelle euh, Maurice Köszönöm szépen, elnök asszony. Maurice Konga vagyok a csendes Ázia, óceán egyik államából. Először a kormánynak a tagja voltam tíz éven keresztül, és most európai képviselőként szerepelek. Mit várok én ettől a feladattól? Azt várom, hogy a parlament tehát ez a társulási rend. Az Európai Unió és a kis csendes-óceáni államok között, tehát amelyek a tengeren túli megyék közötti kapcsolatot fogja rendezni. Tehát mi Franciaországnak vagyunk a tengeren túli megyéi, és reméljük, hogy ezeknek a kis országoknak a státuszával is foglalkozni fognak. Kérem maradjanak ülve azért, hogy a hangot is jól halljuk. Talán az alelnökökkel kellett volna kezdeni. Csak röviden szólok hozzá. Én Miluznak az alpolgármestere, alpolgármestere vagyok, tehát a modern baloldali pártnak a tagja vagyok, amelyet Bari Bukel vezet. Néhány nap óta vagyok csak európai parlamenti képviselő. Én gyógyszerészetet tanultam, tehát nem politikai tanulmányokat vittem, de hát minden út Rómába vezet, és férnél vagyok, két gyerekem van, és most átadom a szót a szomszédoknak, és hogyha vannak kérdéseik, akkor tegyék föl. I'm Nagy Diva, I've been... Déva képviselő vagyok, tíz éve vagyok ennek a szakbizottságnak a e, tagja, tehát két parlamenti cikluson keresztül dolgoztam a DEVE szakbizottságban, nagyon fontos szakbizottság ez. Az EPP-ED koordinátora voltam, Mártinc kollégával az elmúlt öt évben, e, és már nem vagyok tagja a néppártnak, a néppárti frakciónak, de ez nem az én döntésem volt, egy új frakció tagja vagyok, az ECR frakciónak, ott is koordinátor vagyok. A brit parlament és a brit kormány tagja voltam John Major alatt, mielőtt európai parlamenti képviselő lettem. Nagyon nagy a kihívás előttünk, és én készen állok arra, hogy szembenézzek ezzel. A legnagyobb kihívások a pénzügyi válság, a fejlesztés politika, ezek állnak előttünk. És a legszegényebbek támogatása a célunk. Ez egy politikai harc. Zanici. Grazie. Eh, Köszönöm szépen. Ivan Zanikinek hívnak, olasz vagyok. Nincs igazán komoly politikai előéletem, a showbiznisz életé, showbizniszből jövök, 45 éven keresztül énekes voltam, nagyon sok fontos emberrel találkoztam pályafutásom alatt. Az életem ezen szakaszán arra jutottam, hogy mostanáig nagyon sokáig kaptam valamit az életől, most adnom is kell valamit. Nem tudom, hogy ez jó pálya-e. Az biztos, hogy ez a jó szakbizottság, és nagyon nagy szeretettel és energiával vetem bele magam a munkába, és látom, hogy kiváló szakemberek ülnek itt mellettem. Nagyon komolyan szeretnék dolgozni, hiszen általában ugye az emberek nem bíznak meg azokban, akik a showbizniszből jönnek, ezt meg is értem, de miután elég idős vagyok, remélem, hogy az életkorom garancia lehet. Nem csak viccelni akarok, de tényleg mindenkinek szeretném megköszönni, hogy bizalmat helyeznek belém, és mindenkinek jó munkát kívánok, hiszen nagy szükség lesz rá. Köszönöm. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy mindenki csak egy percben szóljon hozzá, mert nagyon sokan vagyunk. Chairman, first of all, congratulate you on your... Köszönöm szépen, elnök asszony, kivál... gratulálok a megválasztásához. Kény Mitchell vagyok, a néppárt tagja vagyok, illetve én is koordinátor vagyok a szobszidómmal együtt, és a múlt, múlt ciklusban egy nagyon fontos témának voltam a raportőrje, illetve az élelmiszer rendelettel kapcsolatban is, tehát a sürgősség élelmiszer rendelettel kapcsolatban is én voltam rap- raportőr, és korábban az ír kormányban dolgoztam. Elég rövid, még röviden, több mint 11 millió gyermek ö, ö, hal meg évente, több millióan éheznek, és nagyon jó lenne, hogyha ezt az igen komoly helyzetet együttesen próbálnánk meg legyőzni itt. Nazywam się Filip Kaszmarek, jestem posłem wybranym w Polsce. E, Lengyel képviselő vagyok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az elmúlt öt évben itt dolgoztam ebben a szakbizottságban, ezt a szakbizottságot rendkívül fontosnak tartom. Az elmúlt öt évben mindenek előtt azzal foglalkoztam, hogy azok az országok, amelyek még újabbak az Európai Unióban, szintén kötelezzék el magukat a fejlesztési politika mellett. Nem csak a legújabb tagállamokról beszélek, hanem egyáltalán a nem túl régóta csatlakozott országokról. Mert azt hiszem, hogy ezekben az országokban ez a téma még nem kapott elég hangsúlyt. Előtte önkormányzatokban dolgoztam. Köszönöm szépen. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gyurk Andrásnak hívnak. Magyar képviselő vagyok, új képviselő ebben a szakbizottságban, de, az, e- de nem vagyok új az Európai Parlamentben, e, mert már az előző öt évben itt dolgoztam, az előtt pedig az Magyar Parlamentben dolgoztam külügyi e, szakbizottságban. Nagyon fontosnak tartom a DEVE szakbizottságot, szeretnék hasznos képviselője lenni, és nagyon örülök, mivel a másik szakbizottságom az energia szakbizottság, vannak átfedések a két bizottság között, mint például a klímaváltozás. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Ich sehr in diesem Ausschuss vertreten zu sein. Ik eh, heet Thijs Berman, ik was journalist 20 jaar lang tot ik in het Europees Parlement kwam. Thijs Berman vagyok, 20 évig voltam újságíró, 2004-ben kerültem ide a parlamentbe. Mezőgazdasággal foglalkoztam, vagy foglalkozom, mióta megjöttem, és a fejlesztési bizottsághoz húz a szívem. Nagyon fontos számomra, hogy Európán belül és kívül is megvalósulnak az egyenlő esélyek, és mindenképpen az EU-nak ebben előre mutató szerepet kell játszani. Tehát mindenkinek egyenlő esélyek, és szerintem ez a szakbizottság nagyon sokat tehet ezért. Uh, congratulations, Madam Chair. My name is Michael Gratulálok, elnök asszony. Michael Cashmannek hívnak, tíz éve vagyok az Európai Parlament tagja, korábban az belügyekkel, igazságszolgáltatással foglalkoztam, az átláthatósággal, emberi jogokkal, mindenek előtt két célom van. Az egyik olyan világot szeretnék teremteni, vagy ehhez hozzájárulni, ahol mindenkivel egyelően bánnak. Másodszor pedig azt szeretném, hogyha a politikusok kevesebbet beszélnének, és, többet és gyakrabban cselekednének. Köszönöm szépen. A tízes széknél ülő képviselőt kérdezem. Poncseszter Rosszának hívnak, ír képviselő vagyok, a Szocialisták és Demokraták frakciójának tagja, a Labour Party-ból póttag vagyok, a Szociális Szakbizottságban vagyok teljes jogú tag, ahogy voltam ez az elmúlt tíz éven keresztül is. Úgy gondolom, hogy nagy hasonlóság van azon ügyek között, amelyek a szociális kérdésekre vonatkoznak, illetve a Fejlesztési Szakbizottság által kezelt kérdésekre. Úgy gondolom, hogy meg kell próbálnunk elérni a milleniumi célkitűzéseket, és mindenek előtt a méltányos munkahelyek teremtése rendkívül fontos. Ez az egyik legnagyobb forrás a fejlett és a fejlődő országok között. Gratulálok elnök asszony, és gratulálok az alelnököknek is. Miguel Ángel Martínez vagyok, tíz éve dolgozom itt a szakbizottságban. Nagyon sokszor voltam a szocialisták koordinátora is. Most azért vagyok póttag, mert alelnöke vagyok a parlamentnek, és a, a, a büróban egyéb szocialista alelnökökkel működünk együtt, nem csak szeretnék részt venni ezeken a szakbizottsági üléseken, hanem a parlament büróján keresztül szeretném ennek a szakbizottságnak a kéréseit teljesíteni, hiszen nagyon fontos az, hogy Európa hogyan látja a világot, hiszen az Európai Uniónak nagyon fontos, hogy számára nagyon fontos, hogy koherens szerepet tudjon játszani a világban, és elérjük a szolidaritást és a szociális igazságosság célkitűzéseit. Köszönöm. Soy szóval Enrique Guerrero. Enrique Guerrero vagyok, spanyol vagyok, szocialista, friss Európai Uniós képviselő vagyok. Korábban a spanyol kormányban voltak különböző feladataim az oktatás területén, illetve a parlament és a kormány kapcsolatának területén is dolgoztam. Mielőtt az Európai Parlamentbe kerültem, a spanyol kormányfő kabinetjének társ elnöke voltam. Tudjuk, hogy válságos időt élünk, de Ma sokkal világosabban látjunk, mint korábban, hogy a gazdagság, a méltányosság és az igazságosság együtt járnak a világban, és rendkívül fontos az, hogy ez mindenki számára elérhető legyen, hiszen ha nem, akkor senki számára nem elérhető. Európának fel kell emelni a szavát annak érdekében, hogy elérjük ezen célkitűzéseket. <clears throat> Mein, Name is Norbert Neuser. Ich... Norbert Neusernak hívnak, Rajnapfalc tartományból jövök, új tagja vagyok a parlamentnek 18 éven keresztül Rajnapfalc tartományban helyettes járási elnök voltam, és a fejlesztési együttműködésben dolgoztam, együttműködtem az NGO-kkal és helyi akciócsoportokkal, 2014-ig tart ez a választási időszak, ez nagyjából egybeesik a milléniumi célok határidejével 2015-tel. Ez a feladatunk évről évre meg kell vizsgálni, hogy hogy haladunk előre, és örömmel várom az együttműködést. Köszönöm. Komplimenti, eh, presidente. Gratulálok elnök asszony, illetve az alelnököknek is. David Sassoli vagyok, romái vagyok, tehát olaszból származ, Olaszországból származom. A szocialista, szocialisták és demokraták frakciójának tagja vagyok. Ez az első mandátumom, és úgy vélem, hogy ebben a szakbizottságban stratégiai szerepe lehet az Európai Parlamentnek ezen szakbizottságon keresztül, hiszen az Európai Parlamentnek választ kell találni a gazdasági válságra, új irányt kell mutatnunk az együttműködésben, illetve a fejlesztésben. Ezért tehát nagyon fontos ennek a szakbizottságnak a munkája az Európa szavahihetősége szempontjából, tehát úgy gondolom, hogy az igazságot mi mutathatjuk majd meg. Köszönöm. Je suis euh, Patrice Tirolien. Euh, je... Euh, Patrice Tirolien vagyok. a tanár vagyok, és Grambur közösségnek a polgármestere Guadalupe-ban. Most választottak európai képviselővé, és én az Atlanti-óceáni szekciót, ez a nyolcadik választókerület képviselem itt. És ebben a bizottságban azért szeretnék dolgozni, mert én regionális tanácsnokként dolgoztam és nyilvánvalóan szeretnék minél többet megtenni azért, hogy a Guadalupe-ot, és a többi szigetet is integráljuk ebbe a közösségbe. Ezen kívül szeretném meggyőzni a közgyűlést, hogy valódi fejlesztési politikát indítson el, azért, hogy nemzetközi szinten is megtalálja a helyét ez, és egy jogot is alkossunk erről. Köszönöm. Και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ το Προεδρείο. Ονομάζομαι Ελένη Θεοχαρούς Köszönöm szépen, én is gratulálok elnök asszonynak. Teokarusz asszonynak hívnak, Ciprusból érkeztem. Orvos professzorként működtem, tehát orvostudományt tanítottam, illetve képviselő is voltam hazámban. Az elmúlt 25 évben nagyon sokat működtem együtt civil szervezetekkel, emberi jogi, jogot védő szervezetekkel, szervezetekkel, és nagyon sokat ö, működtem, ténykedtem a fejlesztéssel kapcsolatban is. Ott voltunk az elmúlt 20, ö, ott voltam az elmúlt 20 évben a különböző konfliktusokban a világon, Karib-tengerben, Afrikában, Ázsiában, Latin-Amerikában, mint sebész, tehát önkéntesként részt vettem ezekben a konfliktusokban. Úgy vélem, hogy Európának erkölcsi felelősség, erkölcsi felelősség van a világgal szemben, illetve a saját polgárai, európai polgárokkal szemben is van felelősségünk. Ha a fejlődő országokat segítjük, akkor mindenképpen az illegális bevándorlásra ellen harcolunk, illetve a, akár a klímaváltozással kapcsolatban. Nagyon sok itt a ten, tennivalónk, és a szakbizottság számára minden tapasztalatomat szeretném átadni. Euh, mon nom, euh, je m'appelle Csaba Őri, je suis hongrois. Őri Csaba vagyok, euh, póttag a DEVE bizottságban, már 2004 óta vagyok póttag. Jelentést is készítettem, és, a szán, és szándékomban áll, hogy komoly munkát végezzek a bizottság kebelében az elkövetkezendő időszakban. Legislatúra, jó, de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 nagyváros Észak-Németországban első alkalommal vagyok képviselő, politikai tapasztalataimat a német Bundestagban szereztem, és Hamburg városának voltam főpolgármester helyettese. Számos információs úton vettem részt fejlődő országokban, kíváncsian és örömmel várom a munkát. Nagyon jó lesz önökkel együttműködni. Köszönöm. Monsieur Arsenis. Arsenis úr. Kriton Arsenisnek hívnak, Görögországból származom. Ugyanna megválasztott képviselő vagyok a szocialisták és demokraták képviselő csoportján, frakciójában ülök, és 15 éves korom óta az ökológista mozgalom tagja vagyok. A fenntartható fejlődést ért, illetve harcolok, illetve az változás ellen, és természetesen ez egy olyan probléma, amelyel ma az egész emberiségnek meg kell küzdenie. Nemzetközi fejlődést tanultam, illetve uh, urbanizmust, városépítést, és szerintem rendkívül fontos az, hogy az éghajlatváltozásra felvegyük valahogyan, a, ellen valahogy felrévjük a harcot. Ezt maguk egyedül nem tudják megtenni a fejlődő országok, segítenünk kell. Nem egy igazságos világban élünk, és a bolygó minden lakója számára lehetővé kell tenni, hogy hozzáférhessenek bizonyos alapvető javakhoz, mint például a víz. Nagyon nagy kihívás áll előttünk, és ez egy egyedülálló alkalom, remélem egyedül, egyedül, egyedül tudunk majd működni ennek érdekében. Köszönöm szépen. Szlovéniából jövök, és szeretnék élni a lehetőséggel, hogy néhány szót a saját nyelvemen szóljak nagyon örülök annak, hogy ennek a bizottságnak lehetek a tagja, ugyanis egész életemet közügyeknek szenteltem, először újságíróként, majd képviselőként, végül külügyminiszterként, és az országom nagyköveteként számos országban. Nagyon fontosnak tartom, hogy ne erődöt építsünk Európában, hanem hidakat hítakat, amelyen az emberek átjöhetnek hozzánk azok, akik haladni kívánnak, tehát nehogy ö, ott a csónakokban és a ladikokban hagyjuk a sorsára az embereket, ahogyan ezt látjuk a menekültek esetében a spanyol partokon. Egy fejlesztési paradigmát kell kialakítanunk a holnap számára, és ennek olyannak kell lenni, amelyben mindannyian egyenjogúak lehetünk. Köszönöm szépen! Kedves kollégák, Bényúton Dan vagyok, én a Brit Labour Party tagja vagyok, és a közép-felvidékről jövök. Robin Hood az egyik legfontosabb polgártársunk volt, és talán a Nottingham is sheriffre is emlékeznek. Ugye ő elvette a gazdagoktól a pénzt, és odaadta a szegényeknek. Nos, én új vagyok ebben a, ebben a bizottságban, ugyanakkor a hatodik mandátumomat töltöm az Európai Parlamentben. A második bizottságon dolgozom, az a környezetvédelmi, és hát azt gondolom, hogy az összekötő kapocs az éghajlatváltozás, és ez nagyon hasznos lesz ebbéli bizottságbeli munkában is. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék a bizottság élére kerüléséhez. Én is 94 után négy évet töltöttem ebben a pozícióban. Én az együttműködéssel és a kommunitális akcióval és a környezetvédelemmel foglalkoztam a saját régiómban ezen kívül költségvetéssel is. E, tehát a kormánynak a tarja voltam. Aztán e, Nyugat-Afrikában e, követtem ennek a régiónak a problémáit. És a minisztériumi munkám alatt a 0,7%-os luxemburgi, luxemburgi is küszöböt szerettük volna hát meghaladni, és közel tartunk már ehhez. És egy afrikai bölcset idéznék itt, hogy nem fejlesztünk, hanem saját maga fejlődik az ember. Tehát én szeretném ezt is a fejlődés céljából szem előtt tartani. Köszönöm szépen, elnék asszony. Én is szeretnék gratulálni először a pozíciójához. Harlem Dezir vagyok, európai szocialista képviselő, akit Franciaországban választottak meg. Itt pottag vagyok, de a nemzetközi kereskedelemben is tag vagy, már tíz év, tag vagyok, már tíz év óta követem ezt a témát, tehát a kereskedelmi politikát és a fejlesztési politikát. Azt hiszem, ezek mind nagyon fontos témák számunkra, tehát a koherencia és az egyet, de, e, európai cselekvés azt diktálja velünk, hogy ne csak adjunk, ne csak segítsünk, hanem figyelembe vegyünk más érdekeket is, de azért nem szabad egoistáknak lennünk, hanem a déli országok szempontjából igazi partnerekké kell váljunk, és ezért jó célkitűzéseket kell követnünk, és ezért vagyok én ennek a két bizottságnak tagja. Ja, mein Name ist Gabi. Gabi Zimmernek hívnak, Németországból érkeztem a baloldalt képviselem. Itt az Európai Parlamentben ez a második törvényezési ciklusom. Örülök, hogy itt folytathatom a munkát. A Fejlesztési Szakbizottságban a szegénység elleni harcot tekintem súlypontnak, főleg a fejlődő országokban. Természetesen ezt a milleniumi célok elérésének stratégiájába kell beágyazni. Köszönöm. Én Katrin Kréce vagyok, egy új képviselő, a zöldeket képviselem, és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Éva Zsolit választották meg elnökké. Azt hiszem, hogy a számomra fontos prioritások az, hogy a fejlesztést és az adó kikerülést problémáját valóban megpróbáljuk megoldani, és valóban fejleszt, fejlődést érjünk el. Én elsősorban a zöldek munkájának a koordinálásával foglalkozom, elsősorban az latin-amerikai zöldekkel. Németországból érkeztem, Kellernek hívnak, a zöldeket képviselem. Itt Brandenburgban a zöldek tagja voltam, illetve fiatal európai zöldek tagja is voltam. Az elmúlt években a fejlesztés és a bevándorlás közötti kapcsolattal foglalkoztam, és ezt szeretném folytatni és a fejlődő országokra és a fejlődésre, a klímaváltozásnak a fejlődő országokra gyakorolt hatását is szeretném tovább vizsgálni. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni az elnöknek. Liotár képviselő vagyok, Hollandiából érkeztem, a GUL e tagja vagyok, az Egyesült Baloldal tagja újra választottak. A legutóbbi törvényhozási ciklusban a környezetvédelemmel, élelmiszerbiztonsággal és mezőgazdasággal foglalkoztam. Ezt persze folytatom még most is, de nagyon örülök, hogy most ebben a szakbizottságban dolgozhatok. Ebben a szakbizottságban nagyon sok feladat vár még ránk, hiszen nagyon sokan élnek az egész világban szörnyű szegénységben, a klímaváltozás miatt, a klímaválság miatt. Ezt gyakran oda, arra lehet visszavezetni, hogy bizonyos politikai döntések elhibázottak, vagy nem hoznak megfelelő politikai döntéseket. Ezeket eh, ehhez kellene nekünk valahogy pozitív módon hozzájárulni. Az elmúlt években sokat foglalkoztam a kábítószer kérdésével, aztán az ivóvíz ellátással a fejlődő országokban, és az európai politikának az ezekre gyakorolt hatásával. Azt hiszem, hogy ez a szakbizottság sokat tehet ezen ügyek érdekében. Köszönöm. Sajnos nem látom a neveket, de parancsoljon a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Asszony, én a holland zöld frakciónak a tagja vagyok, és a Amsterdamban az utóbbi tíz évben a helyi politikában voltam aktív, és fejlesztési támogatással foglalkoztam az anti-apartheid mozgalom keretein belül. Ezen kívül Eh, a bányászati iparnak a kérdéseivel foglalkoztunk, legyen az olaj, fa, eh, szén és a többi. Aztán emberi jogokkal Angolában, Zimbabweben, Mozambikban az igazságos választásokkal és a demokráciával foglalkoztam, és szenvedélyes, szenvedélyem a fejlesztés és, ezért, és az emberi jogok, és ezért nagyon örülök, hogy póttakként részt vehetek ebben a bizottságban.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 újságíró voltam Svédországban, általában kulturális cikkeket írtam, de újabban egyre többet írok környezetvédelmi kérdésekről. Egy könyvnek is szerzője vagyok, amely halászatról szól, illetve a halálomány csökkenéséről, az ezzel kapcsolatos Európai Uniós politikákról. Ez ott elvezetett az afrikai kérdésekhez, illetve a különböző IPA egyezményekről, illetve arról, hogy ezeknek milyen hatása van a helyi halászokra, hiszen ők halászatból élnek. Tehát halászati kérdésekben mondhatom, hogy szakértő vagyok, és ezen kérdések vezettek el a fejlesztéshez. Remélem, hogy én is hozzátehetek majd a szakbizottság munkájához ezen kérdésekben. Úgy vélem, hogy ez egy rendkívül fontos szakbizottság. Különböző éghajlatváltozási elkötelezettségeket tesz majd az Európai Unió. Ezzel kapcsolatban nagyon sok pénzt fogunk majd fejlődő országokba befektetni. Fontos tehát, hogy valóban fel tudják használni ezt a fejlődő ország. Did I forget somebody? Elfelejtettem valakit, kihagytunk-e valakit, kérdezem teljes jogú tagok közül, vagy rendes, vagy ö, póttagok közül mindenki bemutatkozott? Jó. Akkor annyit mondanék, hogy nagyon nagy hatást gyakorolt rám, nagy benyomást tett rám, hogy milyen különböző tapasztalatokkal rendelkeznek itt az emberek, vannak olyanok, akik eh, nagyon elmélyült eh, eh, elméleti tudással rendelkeznek, mások gyakorlati tapasztalatokkal, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a fejlesztési politikára nagy, gyakor- nagy hatást gyakorolhatunk így együtt. Van még egy pont a napirenden. Az egyéb kérdések. Kérdezem, hogy van-e olyan pont, amit szeretnének felvetni, amely nem várhat a holnapi rendesülésünkön rendesülésünkig. Hogyha nincs, akkor holnap találkozunk 10 óra 30-kor. Tíz óra 30-tól 12.30-ig tart az ülés, ezt megelőzi a koordinátorok ülése, ez 9 és 10 óra 30 között lesz. Kérem a munkatársokat, hogy tájékoztassanak, hogy melyik teremben lesz az ülés. C'est dans la salle PHS. A PHS 1A2-es teremben lesz az ülés. Remélem, hogy holnap mindenkivel találkozom. Holnap 10 óra 30-kor, és az első ülést berekeztem.